és jó munkát kívánok. Július 12-e óta a mandátumvizsgálatot eh, elvégeztük John Flack eh, részére, és eh, június 28-ától kezdve ő, megerősítettük őt. Szeptember 7-én Elisen Le Chevalier, Vieux, Kahn és Howard képviselőket